következő jelentés, a Strauner jelentés, az egységes belső ellenőrzési keretrendszerre irányuló bizottsági cselekvési tervről. A jelentéstevőnek adom meg a szót, négy percben parancsoljon. Biztos úr, kedves kollégák! A hatékony belső ellenőrzési rendszer alapja az egyik legfontosabb elve a költségvetésnek, amelyet a bizottság a költségvetés megvalósításakor és az eszközök felhasználásakor figyelembe kell, hogy vegyen a költségvetési eszközök hatékony ellenőrzését az Európai Számvevőszék és az Európai Parlament is éveken keresztül követelte, és nagyon sok erőfeszítés történt, különösen a számvevőszék részéről arra, hogy a bizottságot rábírja arra, hogy a költségvetési eszközöket takarékosan és hatékonyan használja fel. Éveken keresztül nem sikerült elérni azt, hogy a számbevőszék pozitív, megbízhatósági nyilatkozatot adhatott volna a bizottságnak. A szabálytalanságokra szeretném felhívni a figyelmet a Leonardo program keretében néhány évvel ezelőtt, és voltak olyan eszközök is, amelyeket nem megfelelően használtak fel. 2006. januárjában a bizottság készített egy cselekvési eh, tervet, illetve ezt elfogadta az egységes belső ellenőrzési rendszer keretrendszerére vonatkozóan. A cél az volt, hogy pozitív eh, daszt kaphasson a bizottság a számvevőszéktől. A bizottság megpróbálta az akciótervet, a cselekvési tervet megvalósítani, és komolyan vette a feladatát, a parlamentnek azonban meg kell állapítania azt, hogy az intézkedések megvalósítása nagyon nagy időcsúszással valósul csak meg. A bizottság éppen ezért fel kell, hogy gyorsítsa a tervezett intézkedések megvalósítását, mégpedig jelentős mértékben, abban az esetben, amennyiben pozitív eredményt várt, vár a számbevőszék éves jelentésétől illetve annak érdekében, hogy a parlamenti képviselők is megadhassák a mentesítést. Nem szeretnék kitérni a részletekre, a még nem valósi, megvalósított intézkedésekkel kapcsolatban, de hangsúlyozni szeretném azt, hogy a hatékony ellenőrzés intézkedésekre most még inkább szükség van, hiszen a kritériumokat a konjunktúra csomag kapcsán jelentős mértékben fellazították. Szeretnék emlékeztetni a lazításokra a struktúrás alapoknál, illetve a globalizációs alapból felvett támogatások esetében megállapított feltételek fellazításáról. A struktúrális alapokból finanszírozott intézkedéseket a tagállamokkal egyeztetve kell megvalósítani, szükséges az egyeztetés, annak érdekében, hogy garantáljuk a kiadások megfelelő felhasználását. Ez azonban nehézségeket okoz az ellenőrzésnél. Évek óta tudjuk azt, hogy a bizottság nem tud mindig megfelelően eljárni a tagállamokban, az ilyen jellegű ellenőrzéseknél, ahogy szeretne, és ahogy ezt a számvevőszék elvárja. Különös tekintettel a nemzeti szinten történő eszközfelhasználásnál a parlament nagyon nehezen tud képbe kerülni ezekről az ellenőrzésekről, azért, mert a szükséges dokumentumok nem ugyanolyan kritériumok alapján készültek. Fontos, hogy a tagországok az adatokat megfelelően juttassák tovább, és nagyon remélem, hogy a bizottság a belső ellenőrzést megfelelően valósítja meg, és a jövőben is komolyan veszi ezt a feladatot. Köszönöm szépen, Baró biztosnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, megköszönöm Stauner asszonynak a jelentését és mondanom se kell, hogy a parlamentnek is köszönöm azt a konstruktív párbeszédet, amelyet azóta folytatunk, amióta a bizottság ezt az akciótervet útjára indította, azért, hogy egy eh, pozitív dast, daszt kapjon. Úgy gondoljuk, hogy az idáig ez a legutóbbi dasz a legjobb dasz, amelyet, illetve a legutóbbi beszámoló a legjobb beszámoló, amelyet eh, kaptak az intézmények, a bizottság, és az akcióterv azt hiszem, hogy sikeresnek mondható. A bizottság február harmadikára készítette el az idevágó jelentését, és ezt Stalner asszony is figyelembe vette. A mi közleményünk, a február harmadiki közlemény az akcióterv 2008. decemberéig való sikerét vizsgálja meg, és arra a következtetésre jut, hogy jelentés, jelentős eredményekre ért, jutottunk. Néhány pontot ki szeretnék emelni. Egyrészt az egyszerűsítés kérdését. A költségvetés egyszerűbb alapelvek alapján került elfogadásra, és ez a költségvetés 25%-át érinti. A konjunkturális program területén belül különösen a strukturális alapoknál további intézkedésekre tettünk javaslatot. A számvevőszék a megbízhatóság tekintetében előrelépést ért el, és az áttekinthetőség tekintetében is. Ezekről szólt a harmadik akciólépés. Az Európai Bizottság a strukturális alapok pénzügyi eh, ig, ingadozásait is eh, tökéletesítette. Itt összesen másfél milliárdos összegről volt szó. A 2007-es összeg 288 ezer euróra volt tehető. A bizottság szolgáltatói egyre inkább a közös sztenderdeket és normákat használják, így érve el a jobb koordinációt és a jobb eredményeket. Ez pedig oda vezet, hogy az igazgatási terheket csökkenteni lehet, és az eredménye, az ellenőrzési eredményeket jobban fel tudjuk használni. A megosztott felelősség körében szeretnék a tagállamok felelősségét jobban érvényesíteni, ez az ötös akcióterv, és másodjára kaptuk meg az éves audit jelentéseket. A bizottság más kezdeményezéseket is meg akar ragadni, hogy az ellenőrzést tökéletesítse. Stalner képviselő asszony jelentése a tolerált kockázatok koncepciójának életképességéről is szól. Nos, ez a kockázat oda vezet, hogy elfogadható egyensúlynak kell létrejönnie az ellenőrzés és az ellenőrzés eredményei között. Teljesen nyilvánvaló, hogy nulla hibakvótát nem lehet elérni. Teljesen logikus volna, hogy a hibakvóta az ágazatok alapján különbözhessen. Az intézményi megállapodásokat a bizottság közleménye alapján kell létrehozni, illetve ennek szellemében szeretnék ezt megkötni, Kallasz alelnök úr egyébként januárban már beszélt a tisztelt ház előtte kérdésről. A kezdeményezés jelentőségét hagy doborítsam ki még röviden, amely kezdeményezés a mentesítési hatóságnak eh, lehetővé teszi, hogy a kockázatot jobban kezelje. A jelentés úgy gondolom, hogy arról számol be, hogy a bizottság az ő házi feladatát elvégezte. Természetesen a számvevőszék az akció terve eredményeit a 2008-as értékelése során figyelembe fogja venni. Köszönjük Stalner asszonynak a jelentését, amelyel arra ösztökél bennünket, hogy tovább szigorítsuk az ellenőrzést. Köszönöm szépen, holnap szavazunk erről a jelentésről. Most pedig Sáldemóza asszony jelentését mutatjuk be az online szerencséjátékok tisztességességéről, és megadom a jelentéstevő asszonynak a szót négy percben. Omen. Jából, stolt, Örülök, és büszke is vagyok ugyanak.